Liebe Kollegen! Kedves képviselőtársak, tisztelt parlamenti vendégek! Az albizottság alelnökeként nagy öröm számomra, hogy az Európai Parlamentben üdvözölhetem Önöket. Sajnos elnökünk Elmar Brock úr beteg, engem kért meg, hogy kimentsem őt. Az európai védelmi politikai jövője rendkívül fontos az Európai Unió és a tagállamok számára is, ezért mondhatom azt, hogy fontos, hogy megfelelően felkészüljünk önökkel, a nemzeti parlamentek képviselővel egyetemben azon fontos szerepkörre, amely ránk hárul. Meg vagyok győződve arról, hogy az önök jelenléte itt most, és az önök hozzájárulása lényegi fontosságú abban, hogy koherens külső védelmi biztonság és védelmi politikát hozzunk létre és tartsunk fenn. Azt kell először kifejtenem, hogy miért hogy fontos az európai védelmi politika és milyen ö, óhajok, milyen remények, milyen várakozások fűződnek ehhez az európai állampolgárok részéről, és miért fontos ennek erősítése, ezt kell megbeszéljük. Akárhol is élünk Európában, még a leggazdagabb tagállamokban is elmondható, hogy egységesek vagyunk abban az aggodalmunkban, amelyel a világ változásait figyeljük, és azt, hogy az értékeinket, a szabadság, a, a jólét, a biztonság értékeit milyen kihívások érhetik-e változások során. Európa határain túlra is figyelemmel kell legyünk, hiszen állampolgáraink nap életére az is hatással van, ami például keleten történik. Az egyre erősödő Oroszország, amely izmait feszegeti, mutogatja, és ez a keleti szomszédainkra is nyomást gyakorol, és ez nálunk is érezhető. Aztán az arab tavasz által kiváltott változások és az összeütközés a progresszív, liberális politikai társadalmi elemek és a radikális iszlám elemek közötti összecsapások feszültségei is hullámokat vetnek ránk. Politikusokként foglalkoznunk kell ezekkel a problémákkal, ezekkel a kérdésekkel, azért, mert fenn kell tartsuk állampolgáraink életminőségét, szabadságát, biztonságát. Ez a külpolitikának egy új dinamikát kell adjon, azon a Lisszaboni szerződés által lehetővé tett innovációk alapján, amely társadalmi gazdasági előlépéseinket konszolidálni hivatott, annak érdekében, hogy érdekeinket és értékeinket globális szinten is meg tudjuk védeni. Közös külpolitikánk alátámasztására, és azért, hogy védelmi és biztonsági kapacitásainkat erősítsük, több koherenciára, több koordinációra van szükség, erősebb európai szolidaritásra. Különösen azt feltételezi ezt, hogy hiteles biztons, védelmi és biztonsági kapacitásokkal bírunk, annak érdekében, hogy elkerüljük a konfliktusokat, és figyelemmel tudjuk kísérni, felügyelni tudjuk a változások folyamatait és azok ránk való hatásait. Az Európai Védelmi Politika decemberben a tanács napirendjére került, nagyon fontos ülés lesz ez. 25 év óta először, a hidegháború vége óta először mióta folyamatosan csökkentjük a védelmi kiadásokat, költségvetési kiadásokat, folyamatosan 25 éve ugyanakkor paradoxon módon azok a műveletek, ahol európai csapatok vesznek részt és állomásoznak külföldön, jelentősen növekedtek. Ezért a védelmi forrásokba való beruházások csökkenése óta egyenlőtt az igény az európai csapatok bevetésére. Ez régóta, ez a feszültség régóta érezhető, meg vagyunk győződve arról, hogy katonáink azon kockátokkal szembenézve, amelyet, amelyek ki vannak téve az összes európai állampolgár képviseletében és védelmében, több figyelmet, több támogatást érdemelnek a globális gazdasági válság idején. A védelmi kiadások csökkenése még tovább fokozódott. Ez riasztó. Különösen az aggályos, hogy ezek a csökkentések abszolút nem koordinált módon történnek össze-vissza a tagállamok körében. Vannak ugyan egyes kétoldalú és mini multilaterális koordinációs megállapodások, ám egészében nem koordináltak ezek a költségvetési csökkentések. Arról szól mindez, hogy befoltozzák a költségvetési lyukakat tűzoltó munkával. Ez veszélyes is, és nem is szükséges gyakorlat. Mert a globális összefüggés azt követeli meg, hogy kritikus képességek, kapacitásokat fenntartsunk a védelem területén. A Lisszaboni szerződés. Ugyanakkor eszközöket ad a kezünkbe ahhoz, hogy jobban koordináljuk a tervezést és a kapacitásokba való beruházást, azoknak a fejlesztését. A Lisszaboni szerződés által biztosított kereteket ki kell aknázzuk, és Európa szerte erősítenünk kell a koordinációt, azt biztosítva, hogy ne veszítsünk el még több kritikai fontosságú katonai ütőerőt, képességet, például a stratégiai légészállítási és kommunikációs, vagy akár műholdas rendszereket is beleértve. Ez tehát az összefüggése az európai decemberi tanácsülésnek. Hogy emeljek ki azonban még néhány konkrét pontot, melyet feltétlenül napirendre kell tűzni e közvita során. Politikai szinten egy roadmap-et kell létrehozni, megfelelő világos menetrenddel, méreható koordinációt előrányozva a védelmi politika és beruházások területén. Egy állandó strukturális kooperációt rendszerét kell létrehozni, a, a, a hajlandók koalícióját kiaknázva, aztán javítanunk kell a kreativitását és erejét az európai védelmi iparnak, a bizottság erre vonatkozó nyilatkozatának megfelelően. Persze mindezen gondolatok az EU-nak és a NATO-nak is javára szolgálnak. Az Európai Parlament egy elkötelezett támogatója az Európai Unió és a NATO közötti együttműködésnek, és a transatlanti kapcsolatok erősítésének is híve az Európai Parlament, valamint annak is, hogy az új kihívások és fenyegetések tekintetében erősítsük kapacitásainkat. Hadd mondjam kivilágosan, csalódott vagyok az, a, a felett, hogy több miniszter, sőt miniszterelnököt től azt kellett hallanunk, hogy decemberben nem kell nagyra törőnek lenni, mert az európai közvéleményt nem érdeklik a harccsoportok, meg a, a struktúrált kooperációs védelmi kérdése. Persze a technikai műszaki részletek nem izgatják a közérményt feltétlenül, ám mindig, mégiscsak érdekli a társadalmakat ez a kérdés, sőt aggasztja őket, és ezekre reagálnunk kell ezen aggodalmakra. Csalódott vagyok azért, mert én nem hiszek abban, hogy az európaiak ne foglalkozzanak a külpolitikával, meg azzal a világgal, amelyben élnek. Nem tartom helytelenek ezeket az állításokat. Mi európai politikusok, ha foglalkozunk a e kérdésekkel láthatjuk, hogy a globalizációs kérdések és a regionális konfliktusok igenis hatása vannak az állampolgárok életére, és ez, ennek ők tudatában vannak. És többet, mindenki jól tudja, hogy többe kerül a konfliktusok utólagos kezelése, mint megelőzése. A Kína ö, ö, egyre gyorsabban vásárolja az ásvány kincseket, és mondjuk nem tudnak az európaiak megfelelő mobiltelefonokat vásárolni, ez egy apróság ugyan, de jól mutatja azt, hogy milyen hatással vannak apró események Afganisztánban, Maliban, ahol a katonáink egyébként jelen vannak, milyen módon vannak hatással sokrétűen az állampolgárok életére. És persze beszélünk kell a bevándorlók tömegeiről is, azokról a hullámokról, amelyek a konfliktus zónákból érkeznek, és szintén égetővé teszik azt a problémát, hogy ezeket a konfliktusokat kezeljük. Az Európai Parlamenten naponta szembesülünk ezekkel a kérdésekkel. Egy megváltozó globális rend erőteljesebb európai együttműködést követel meg. Jobban megértik állampolgáraink ezeket a változásokat, mint sokan gondolják felőlük. Ezért fontos, hogy 28 nemzeti parlamenti képviselővel rendszeresen találkozunk és eszmét cseréljünk az állampolgárok ezen aggályairól. Önökkel egy- együtt az európai állampolgárok nevében tudunk lépéseket tenni, biztosítva az, hogy a külös biztonságpolitika valóban hatásos legyen, és valóban az állampolgárok igényeit szolgálja. Az, ha állam és kormányfőik fontos, hogy komolyan vegyék felelősségüket, és decemberben ennek fényében meghozzák az fontos döntéseket a globális kihívásoknak megfelelve, együttesen fellépve. Mert egy gyorsan változó világban csak így tudunk, tudjuk fenntartani befolyásunkat. Köszönöm szépen, képviselőtársak! Remélem, és várom is, hogy gyümölcsöző jó eszmegycserét fogunk folytatni a 28 tagállam parlamentének képviselővel. Danzsan úrnak adom meg a szót, aki az albizottság elnökeként kapja meg a szót. Merci, Andrei, mesdames, messieurs, chers... Köszönöm szépen, Andrei. Hölgyeim és önök, kedves kollégák, a SZEDE albizottságnak a nevében, hogy üdvözlőm önöket a házunkban. Kovácsev úr mindent elmondott véleményem szerint, mindössze a magam részéről bevezetőként arra szeretnék emlékeztetni, hogy végül is a megválaszandó kérdés egy olyan kérdés, amelyet az európai polgárok feltesznek nekünk, és ugyanakkor ezzel azt is szeretném jelezni, hogy olyan témáról van szó, amely iránt érdeklődnek kifejezetten továbbra is az európai polgárok, tehát a védelem és a biztonságnak kérdése, től nem fordulnak el. És akkor, amikor a saját választói körzetünkben meghallgatjuk a választó polgárokat, legyen Máliról szól, ö, Szíriáról vagy Líbiáról, azt a kérdést szegezik nekünk, hogy mit is tesz Európa ezen kérdések rendezésére. Igazándiból tehát van helye Európának a nemzetközi porondon a biztonsági és védelmi kérdésekben. Jól tudjuk azt is, hogy az elsődleges felelősség a tagállamokra hárul ezen politikák, szakpolitikák területén. Az európai intézmények még fiatalok ezen speciális témakörben, még kialakulóban vannak, jól lehet már léteznek, de az elsődleges felelősségi kört a tagállamok töltik be. És éppen ezért e tekintetben önöknek kulcs szerepe adatik meg, és ezért is szükséges, hogy nagyon szoros együttműködésben önökkel vigyük előre ezen ügyeket. Olyan ügyről van szó, olyan ügyekről van szó, amelyekkel kapcsolatosan az állampolgáraink jogos elvárásokat támasztanak, stratégia kérdésekre is kitérhetnek, és ki is térnek, úgy, ahogy Andrej Kovácsev is utalt erre. Ha megengedik, akkor egyszerűen csak arra szeretnék most itt kitérni, hogy nagyon fontos, hogy nemzeti parlamenti képviselőként a tanácsi ülés előtt jelezzük, mennyire lényeges az, hogy felhasználjuk, alkalmazzuk, bevessük, és tovább fejlesztjük a már létező intézményeket. Tudjuk azt, hogy a decemberi ülés rendkívüli fontosságú ülés lesz, és azt is tudjuk már előre, hogy nem lesznek nagyon látványos eredményei, legalábbis rövid távon. De mégis ez a mostani ülésünk egy alkalom lehet arra, hogy emlékeztessünk arra, hogy az Európai Unió létezik. Nem egy nem létező intézmény ezen kérdésekben léteznek fellépéseink, missziók és különböző műveletek is jelenleg is folynak az Európai Unió égisze alatt a lobogója mentén. És nem régiben Afganisztánban jártunk múlt héten, ketten kollégákkal ott fordultak meg, ott egy rendőrségi misszió működik közel 400 fővel az uniónak a felállásában szeretném és fontosnak tartanánk azt, hogy ezen missziókra a tagállamok nagyobb figyelmet szenteljenek. Túlságosan elkerüli a figyelmét ezen misszióknak a tevékenysége mind az állampolgároknak, mind pedig a nemzeti parlamenti képviselőknek. Érdemes megismerni ezen misszióknak a tevékenységét, felkeresni őket, meghívni meghallgatásokra a nemzeti parlamentek elé ezen missziók vezetőit. Rengeteget lehet tanulni tőlük. Meg lehet ismerni, hogy mi az, ami jól működik, mi az, ami nem egészen jól működik, és mi az, ami egyáltalán nem működik. Ennek alapján tudunk majd, a létező valóság alapján tudunk majd tovább lépni és működtetni az európai gépezetet. Ismétlen, még egy fiatal gépezetről van szó, rendkívüli módon még gyerekcipőben jár a védelmi kérdésekben, és hát nagyon szigorúan tudunk megfogalmazni különböző állításokat. A tagállamokban ez, ez történik, sőt kérdéseket tesznek föl olyan típusokat, hogy hol van az Európai Unió, mit tesz az Európai Unió, de azt is ugyanakkor ezt ki kell égészítésként mondani mindenhez, hogy amikor már léteznek uniós fellépések, akkor azokat érdemes és meg kell ismernünk, és értékelnünk kell azokat. Mindez persze nem mentesít minket a felelőssége alól. Nevezetesen ambiciózusoknak kell lennünk, és akkor, amikor becsvágyóan lépünk fel, akkor arra van szükség, hogy a tanácsülésnek a napirendje nagyon tartalmas, testes legyen, azon felül, ami az átláthatóságát illeti, a tevékenységnek, a három éves tevékenységnek, az ipari tevékenységre is utalhatunk. Nyilván konkrét eredményekre is szükség, kell, szükség van, és konkrét eredmények is kikeljenek, hogy kerüljenek a tanácsülésből, és e tekintetben nagyon fontos az, hogy az Európai Parlament is, a nemzeti parlamentek is hathatósan lépjenek fel, és nem csak mint egy felületesen nézzenek a decemberi tanácsi ülés elé. Nos, hát nagyon röviden ezt szeretem volna elmondani, hallgassuk meg most a kollégánkat a külső tevékenységi részlegről, a közös védelmi politika tekintetében, és Popavski úr után pedig nagyon hasznos, hogyha egy első eszmecserét is tudunk majd folytatni együtt eset. Köszönöm szépen! Monsieur le Président, Vorsitzender. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez a mai ülés egy nagyon örvendetes lehetőség számunkra, hiszen része a felkészülési e, folyamatnak. Nem pusztán kormányközi érdeztetést végzünk, hanem e, hálásak vagyunk, hogy a nemzeti parlamentekkel és az Európai Parlamenttel is tudunk így egyeztetni. E, Már a szuverenitási kérdések miatt is bizonyos kényszerek érvényesülnek ebben az egész vitában, és nagyon fontos, hogy teljes mértékű támogatását élvezzük a parlamenteknek. Bizonyos szempontból a 2013-as év már eleve a közös biztonság és védelempolitika éve volt, hiszen nagyon nagy figyelem irányult e, e, erre a közös politikára, és az a tény, hogy az európai csúcs a biztonság és védelmi kérdésekkel is foglalkozik, nagyon sok várakozást keltett, amit kezelnünk kell, ugyanakkor a, a vitának a hangulatát e, és megfigyelhetjük, hogy ez a hangulat sokkal pozitívabbá vált, mint korábban volt az Európai Parlamentben folyó munkát ismerjük. Kopa asszony és Gáller úr is készített jelentést, illetve Brock úr most dolgozik egy újabb jelentésen a védelem témájában. A külügyi eh, szolgálat, illetve az Európai Bizottság részéről a eh, főképviselő eh, készített jelentést az Európai tanácsnak októberi a legutolsó változata, amit nyilvánosságra is hoztunk, illetve a bizottság is kommunikációt tett közzé júliusban a védelmi iparról és védelmi piacról. Nagyon hasznosak a különböző think tankek, akadémiai műhelyek és iparágak kontribúciói is. Néhány szóban először is a főképviselő Európai Tanácsnak készített jelentéséről beszélnék, illetve a follow-up vagy nyomonkövetési folyamatról, ami december után következik majd. A jelentést nem szeretném összefoglalni, hiszen önök számára rendelkezésre áll, és elég vaskos kötetet jelent. A tagállamok, a parlament, az Európai Parlament és a NATO vízhangja elég biztató volt. A jelentésben szó van a változó geostratégiai körülményekről, ugye, hogy milyen megszorítások érvényesülnek, milyen fegyelmezetten kell a nemzeti költségvetéseket megvalósítani, ugyanakkor Európa továbbra is növekszik, mint biztonság teremtő tényező, tehát továbbra is szükség van a e, biztonsági vita, a védelmi vita lefolytatására a lehető legmagasabb e, politikai e, szinten. Három fejezetre terjedt ki ez a jelentés, ezekről már volt szó, de úgy gondolom, hogy egyértelmű a narratíva, a jelentés azzal foglalkozik, hogy az uniónak mit kell tennie annak érdekében, hogy érdekeit megvédje, értékeit érvényre juttassa, mm, a KBVP keretében biztonságteremtő tényezőként kell működnie az Európai Uniónak. A tagállamok részéről kötelezettségvállalásra van ugyanakkor szükség, és erőteljes és innovatív ipari alap is szükséges a közvéleményeinknek mindezt kommunikálni kell, és ez nagy kihívást jelent. Nagy alkalom ez a politikai vezetők számára, hogy alakítsák a narratívát, és meggyőzzék a közvéleményt, hogy a védelem nem luxus, ugyanakkor nem is ártalmas, folyamatosan befektetést igényel, finanszírozást igényel, de nem csak finanszírozást. Úgy gondolom, hogy az európai vezetők, amikor decemberben találkoznak, azzal az alapvető kérdésekkel, hogy foglalkozzanak, hogy mennyire van meg a politikai szándék, a védelmi képességek javítására, illetve a csökkenő katonai E, költségvetések e, emelésére. E, úgy gondolom, hogy az európai csúcs mindenképpen meg fog határozni bizonyos lehetőségeket, prioritásokat. Ugyanakkor ki kell használni az európai védelmi ipar támasztott a lehetőségeket időnként alulbecsülik, pedig mintegy 100 milliárd eurós éves árbevétele eh, van, és mintegy 100 ezer közvetlen munkahelyet jelent a védelmi ipar Európában. A főképviselő jelentése eh, foglalkozik azzal a kérdéssel is, ami eh, évek óta szerepel a nyilvánosság előtt az S-sel kezdődő biztonsági stratégia kérdésével, hogy Európának szüksége van-e védelmi stratégiára. Az európai csúcs után a faluak a nyomon követés szakaszában a tagállamok megkezdhetnék ennek a stratégiának a kialakítását. A Lisszaboni stratégia, a Lisszaboni szerződés ugyanis ugye ezt lehetővé teszi, és az Európai Parlament tudom, hogy már sokat foglalkozott ezzel a gondolattal, és üdvözölte azt. Nem igazán az elnevezés a lényeg, a főképviselő nem is akarta előre meg megmondani, hogy mi legyen a kimenetele ennek a folyamatnak, de a folyamat bendítással fontos a tagállamokkal. Mi fog ezután most következni? Ugye említettem, hogy egy sor előkészítő ülésre sor került a tanácsban, a kül- és védelmi minisztere körében, november 18-ai, 19-ei külügyi tanácsülés, és ezzel foglalkozik, illetve a november 30-i vezérkari főnöki találkozó és ezzel foglalkozik, illetve november 19-én is lesz egy ülése témában. Az Európai tanács ugye mindig konklúziókat, végkövetkeztetéseket fogad el. Itt a három fejezetre, három pillérre vonatkozóan készülnek el a konklúziók, de hát természetesen a lényeg az, hogy alkalma nyílik az állam és kormányfőknek a vita lefolytatására, nem csak a konklúzió fontos. Tehát a miniszteri és az állam és kormányfői vitát is előkészítjük, a konklúziókat is természetesen. Mindig megvan ugye a kockázat és az Európai Tanácsban ugyanis a sik siker e, esélye, mármint hogy a napi rendhez ragaszkodnak az állam és kormányfők, mint egy 50%-os, e, gyakran az aktuális események e, beárnyékolják az előre eltervezett témákat. Minden esetre a terv az, hogy decemberben a biztonság és védelmi kérdésekkel kezdődne az európai csúcs. Nagyon fontos, hogy gondoskodjunk arról, hogy ez a vita ne egy egyszerű alkalom maradjon. Danzsan úr helyesen említette, hogy lehet, hogy nem lesznek rövid távon látványos eredmények, de hogyha sikerül a vezetők napirendjén tartani a védelmi és biztonsági kérdéseket, akkor ez már siker. Az folyamatot fenn kell tartani, és azt gondoljuk, hogy az Európai Tanács a főképviselőnek is fog mandátumot adni, megbízást különböző jelentések elkészítésére, illetve a védelmi ügynökségnek, a védelmi ipar és védelmi piac tárgyában az Európai Tanácsnak meg kellene határoznia, hogy mikor tér vissza erre a kérdésre. Nem tudom, hogy mi lenne az alkalmas időpont, de a politikai vezetőknek fontos lenne értékelni a megtett utat, az előre haladást. A főképviselő végső jelentésében a rendszeres és hosszú távú védelmi együttműködésre egyfajta menetrendet is javasol, roadmap-et, ezt még finomítani, pontosítani kell majd. Bízunk benne, hogy az Európa Tanács jóvá hagyja az úti tervet, a menetrendet és a védelmi biztonsági kérdések visszatérő témájává válnak az állam és kormányfői értekezeteknek. Hogy összefoglaljam, tehát a célegyenesbe jutottunk az európai csúcs előtt, úgy gondolom, hogy a tagállamok között már megállapodás van a téren, hogy ne csak most beszéljenek majd erről a témáról. A javaslatok egy része ambiciózus, egyes javaslatok az Európai Parlamenttől érkeztek, és hát a parlamentnek pontosan az a feladata, hogy ambiciózusabb legyen, és ne köntör falazzon lehet, hogy nem történik majd forradalom, de az egy helyben toporgásból is fontos kilábalni. Hogyha visszatekintünk a vita elejére, az idei év eleje óta is hosszú utat tettünk már meg, ez egyértelműen pozitív dinamizmust jelent, ezt említettem a bevezetőm elején is. Amire szükségünk van az az, hogy a tagállamok is azonosuljanak eh, a projekten, mert enélkül nem igazán tudunk messzire jutni majd. Zárásként szeretnék még egyszer köszönetet mondani az önök eh, támogatásáért, az Európai Parlament és a Nemzeti Parlamentek támogatásáért a fontos vállalkozásban. Köszönöm szépen. Merci, Monsieur Popovski. Köszönöm szépen, Popovski úr ellentétben azzal, amit az előbb mondottam, javaslom, hogy most hallgassuk meg Claude France Arnout az Európai Védelmi Ügynökségnek a végrehajtó igazgatóját, mint hogy a konkrét tapasztalatok nagyon fontosak a decemberi Európai Tanácsi Ülésnek a, az előkészítéséhez, és gondolom, hogy akik szót kértek, majd az Európai Tanácsi Ülésnek a előkészítése szellemében kívánnak majd kérdéseket feltenni, úgyhogy nagyon fontos az, hogy megismerjük a konkrét kapacitásait a ügynökség elképzeléseiben az Uniónak. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Arnaud. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, Arnaud, és elnézést kérek, hogy kicsit késve érkeztem de ennek az oka az, hogy az ügynökséggel egyik tagállami delegációt fogadtuk az imént, és azért is tehát elnézést kérek, hogy esetleg ismétlésbe bocsátkozom az elhangzottakhoz képest, nem tettek erről tehát ilyen késés miatt, és ezzel együtt ebből az ismétlésekből kiderülhet az is, hogy mennyire konvergens módon gondolkodunk ezen kérdésekben, és azt hiszem, hogy ezek az egybeesések egybe megdöbbentőek, mármint pozitív értelemben figyelembe véve, hogy az Európai Tanácstól egy nagyon erőteljes üzenetet várunk mindannyian abban a stratégiai környezetben, amelyben élünk. A stratégiai kérdések, a védelmi kérdéseknek alapvető fontossága van, különösen akkor, amikor nagyon feszült költségvetési helyzetben élünk, és nyilvánvaló az is, hogy a fellépésünk csak a maximizált, maximalizált hatékonyság alapján működhet kellőképpen a védelem tehát ilyen területlen is tovább kell, hogy fejlődjön, ilyen módon kell, hogy tovább fejlesszük az együttműködést, a különböző uniós instrumentumokat is, szinergiákat kell, hogy megvalósítsunk, az egyéb politikát, szakpolitikát és a védelmi politika között szinergia kell, hogy érvényesüljön. Úgy gondoljuk, hogy mindez azt igényli, hogy az állam és kormányfők folyamatosan aktívak legyenek, kötelezettséget vállaljanak, és a prioritásokat nyomon tartsák, frissítsék adott esetben, és irányt adjanak a különböző tevékenységeknek, struktúráknak az Európai Uniós családon belül. Tehát a felelőssége az állam és kormány főknek alapvető, akkor, amikor védelmi kérdésekről beszélünk, amelyek az európai polgárok javát szolgálják. Ugyanakkor figyelembe kell vennünk azt is, hogy az uniós politikákon belül és intézményeink belül kell, hogy mindennek az alapját meg találják. Együttműködve a NATO-val konvergenciára van tehát ezen kérdésekben szükség, ugyanakkor az Európai Uniós kereteken belül folyamatos eszmecserére van szükség. Ugyanis az uniós intézmények azok a helyszínek, ahol a költségvetési, költségvetési vállalásokat, gazdasági vállalásokat és az egyéb típusú vállalásaikat összhangba tudják hozni, miközben prioritást nyilvánítanak a védelmi kérdéseknek. Ez tehát az, ami alapja szolgál, alapul szolgálhat a különböző védelmi kérdések eldöntéséhez. Persze nehéz kérdésekről van szó, különösen amikor a közvélemény előtt jelenünk meg. Hatásköri kérdések merülnek fel, és arra is szükség van, hogy a katonai fellépés opcióként jelenjen meg, mint lehetőségként, azaz ahhoz képest, hogy mindent megteszünk azért, hogy egyéb eszközökkel olvasoljuk a helyzeteket, szinergiát érvényesítsünk az jogállamiság tekintetében, az intézményi építkezés tekintetében nélkülözhetetlen, sőt döntő fontosságúak ezek a tevékenységek, de ezen felül pedig adott esetben az erő bevetésére is szükség lehet, úgyhogy nagyon lényeg az, lényeges az, hogy lássuk, hogy a stabilitás biztosításához legyen lehetőség adott esetben bevetni az erőt. Semmilyen megelőző tevékenység ugyanakkor önmagában nem pótolja az erő potenciális alkalmazását. A kapacitásokon belül pedig meg kell vizsgálnunk a azt, hogy milyen fellépi erőkkel rendelkezünk. Tehát ez azt jelenti, hogy nem feltétlenül elsőként fogjuk mi alkalmazni az erő bevetést, mert hogy ehhez nincsenek meg a kellő eszközeink. De ugyanakkor meg kellene, hogy legyenek az európai fórumok arra, hogy adott esetben döntést hozzunk e témában. Úgyhogy nagyon jelentős felelősség hárul az, e, az együttműködési kapcsolatunkra, gondolok itt az ensz többek között alapvetően, és képesek kell, hogy legyenek az európai erők arra, hogy válság esetében egyéb szereplőkkel együttműködve, gondolok itt az ensz e vagy a regionális helyi erőkre, mobilizálja, tehát az Unió a teljes stratégiai és egyéb erőit. Mindez azt is jelenti, hogy alapvető fontosságú döntéseket kell, hogy tudjunk meghozni, de már most szükség van ezen döntésekre. És eh, a sürgőség is ezt ditkálja, illetve ditkálhatja a jövőben is, a tekintetben, hogy időben bevesüljük az európai kapacitásokat. Mindannyian tudjuk ugyanakkor azt is, hogy az üzeneteket a legfőbb partnereink fogalmazzák meg nagyon sok témában, többek között az Atlanti, Atlanti óceánon túli partnerünk. És tekintetben kell, hogy security providerként az európai hatóságok fellépjenek, és adott esetben mozgosítsák a saját kapacitásaikat azért, hogy a stabilitást és a biztonságot biztosítsuk. Szóval az Európai Védelmi Ügynökség e témákban jár el Kathy Ashton a jelentésében, átemelte a tőlünk származó javaslatokat is, és többek között az Európai Védelmi Ügynökségnek az élein úgy gondoljuk, hogy arra van szükség, hogy konkrétan kell, hogy az üzenetet megfogalmazzuk, mégpedig konkrét problémák, programoknak a segítségével, a kapacitásákra vonatkozóan, és e tekintetben számos program már közismert, ezen kívül konkrét ösztönzőkre is szükség van ahhoz, hogy az együttműködést megvalósítsuk a kapacitásokra vonatkozó programok Európában. Miről is van szó? Egyrészt a táptevékenységeknek az, az ellátása, tudjuk azt, hogy a légi tankolás tekintetében van itt erre, erről szó tulajdonképpen, ugye kiegészíten természetesen a chicagói csúcs találkozónak az eredményt és együttműködve az Egyesült Államokkal. Ezen kívül a rövid, a közép és a 20, hosszú távú kilátásokon is kellett, hogy dolgozzunk. Ami a rövid távot illeti, megpróbáltuk maximalizálni együtt működve a különböző kapacitások kérdésében Olaszországgal azt, hogy mit is tudunk tenni többek között a Boeing repülőgépek esetében, hogyan tudjuk a vadászgépek esetében az uniós különböző ország beli vadászgépeknek az együttműködését elősegíteni, Svédország, Franciaországnak az együttműre gondoltunk itt e tekintetben, itt a minősítésről van szó, a validálásról van szó, ez van most az utóbbi napirended, három típusú halci gépről van itt szó, illetve az olasz kapacitásoknak az igénybevételéről. A munkatársainkkal áttekintettük azt is, hogy a 400 MS tekintetében nagyon jelentős kapacitásunk és lehetőségeink vannak a különböző légi csapatoknak a szállítása tekintetében olyan tevékenységről van, amelyet tovább tudunk még fejleszteni. És ezen kívül szükség van arra is, hogy egy több szerepet betöltő ö, ellátó ö, európai testülettel rendelkezünk, olyan gépekkel, amelyek lehet lehetővé teszik azt, az MRTT névről, névre hallgató gépek, repülőgépekről van szó, több funkciósak tehát, tehát lehetőség kell, hogy legyen arra, hogy beszerzések révén ilyen típusú gépet, multifunkcionális gépeket tudjunk még vásárolni, maximális stratégiai feladatok ellátására, és e tekintetben a Voyager szerződést említeném, az Egyesült Királyság tekintetében Franciaország is beszerzéseket folytat, és arra van szükség, hogy különböző javaslatokat is fogalmazzanak meg, a ajánlásokat ezen államok a beszerzésekre vonatkozóan. Tehát mindez felülei a közép, a, a rövidi közép és a hosszú távú fejlesztéseket olyan gépekkel kapcsolatosan, amelyek képesek együttműködésben fellépni az uniós kereteken belül. Egy további megemlítendő program, alapvető fontosságú, ezt egyszerűbb Remote Piloting System, ezek táv irányítású repülő rendszerek, drónnak szokták a franciák ezt nevezni, kicsit lekurtítva a tartalmát ezen fogalomnak. Miről is van szó? Arról, hogy egy új generáció típusú új generációba tartozó eszközökről van szó. Mi is a jellemzője ennek az új generációs eszköznek? Az, hogy nagyon sok bevetése alkalmasak, polgári bevetése is, katonai bevetése is, és ezen felül képesek ezek az eszközök az európai térségben fellépni. Nagyon jól mutatja ez különben, hogy mit is tehetünk az uniós térségben. Azaz figyelembe véve természetesen a különböző rendeleket, rendelkezéseket, a, amelyek tekintetében nagyon fontos szerepe van az Európai Bizottságnak, többek között kezdeményezői szerepe, és ezáltal a technológia, a védelmi, a biztonsági szempontok érvényesülhetnek menően. Ezen kívül az Európai Védelmi Ügynökség tekintetében a következő generációnak a katonai előkészítése, katonai rendszerbeli előkészítése közösen történhet, mégpedig oly módon, hogy a meglévő kapacitásokat figyelembe vesszük, azt egész, azokat egészítjük ki a tagállami szinteken, legalábbis bizonyos tagállamokban. Ezek azok a különböző aspektusokat, a, aspektusok, amelyeket az Európai Unió fel tud állítani, így módon előkészítve technológiai szempontból is az új generációs eszközöket, kiindulva a már meglévő eszközökből és a éppen beszerzés tárgyát képező eszközökből. Nagyon fontos az is, hogy az űrbeli tevékenység tekintetében a különböző különböző szateliteknek a témájában is eljárunk, az új generációkat is e tekintetben figyelembe vegyük, itt is aktualizálunk, és végezetül pedig nagyon fontos az is, hogy az is megemlíthető, hogy az Európai Védelmi Ügynökség nagyon szerény módon tud csak fellépni a kiberbiztonság tekintetében. De mégis Szükség van arra, hogy foglalkozunk a kibervédelem témájával, többek között a képzésnek a szintjén, a gyakorlatok szervezése tekintetében és a közös kutatás területén, technológiák témájában, illetve a különböző saját misszióinknak a védelme javára, illetve a különböző vezérkari tevékenységeknek a védelmi tekint, védelme tekintetében együttműködve az ensz természetesen, és a tagállamokkal egy témában, különben régiben Észtország egy ilyen felhatalmazású egységeivel, illetve egységeivel egyeztettünk, akik többek között a kibervédelem tekintetében nagyon fontos kezdeményezéseket fogalmaztak meg. Ezen kívül az igazgató bizottsága az ügynökségnek fellép aktívan, és várja azt a döntéssort, amelyet a vitami miniszterek fognak majd megfogalmazni, ahogy azt Mácsai Papacki mondotta az imént, itt is arra van szükség, hogy a csúcsra megadjuk a kellő impulzusokat, és folyamatosan az ellenőrzése is megtörténjen a már futó programoknak. Mindez tehát aznak alapján történik, ami az alapszerződésekben benne van, ez teszi lehetővé az együttműködést, és ezen kívül a múlt évben, mint tudják, a honvédelmi miniszterek együtt aláírtak egy ö, együttműködési kódexet, itt is nagyon jelentős dolog az, hogy a végrehajtás tekintetében az állam és kormányfők biztosíthatják a keretet a nemzeti végrehajtásra. Akkor, amikor a védelmi miniszterek azt mondják, hogy az együttműködési programok ö, a fő opciót képviselik a kapacitások kiépítésében, akkor azért tudni kell azt is, hogy ezeket a programokat védelmi, védeni kell a költségvetési nyírbálásoktól is. Éppen ezért rendkívül fontos az, hogy ezen döntéseknek a megerősítése megtörténjen a kormány és államfők, az állam és kormányfőknek a szintjén. Aláhúznám még azt is, hogy nagyon konkrét ösztönzőkre is szükség van az európai együttműködési keretben. Gondolok itt többek között a különböző költségvetési és adókedvezményi szempontokra, amelyek mind-mind segíthetik ezen tevékenységeket. És aztán ott van még a kommunikáció, az a közlemény is, amelyet az Európai Bizottság tett közzé. Nagyon lényeges az, hogy a állam és kormányfők elő irányt mutassanak az intézményeknek, az Európai Bizottságnak és az LKS-nek, az Európai Külügyi Szolgálatnak, és és az egyéb struktúráknak is, így az Európai Védelmi Ügynökségnek az irányba, hogy maximalizálják az energia bevetésüket. Kettő példával is élnék. Hol lehet maximalizálni az energiát, a szinergiákat? Az egyik a kutatás, a technológiáknak a területét. Ezzel számtalan már szó esett, akár az Európai Parlament dokumentumaiban, akár a nemzeti parlamentek különböző határozataiban. Tehát azon ott tartunk már, hogy elveszítjük a alap pozícióinkat, az élethez nélkülözhetetlen ö, pozícióinkat gyengülünk, éppen ezért mind maximálisan hatékonyan kell fellépni. Támogatni kell a technológiáinkat, szinergiákat kell előidézni az Európai Unió, és itt gondolok a kutatási fejlesztési programra, illetve keretre, és egyéb más forrásokra is, amelyek tekintetében az Európai Bizottság, illetve a parlament tud feltáró tevékenységet végezni még. Aztán a tanácsra kell ezeket majd jóváhagyni adni. Tehát duális felhasználásra gondolunk, arra kell törekednünk, hogy a kettős felhasználás lehetővé tegye azt, hogy ö, ne kockáztassuk a technológiai és kutatási tevékenységünket. Márpedig tudjuk azt, hogy a tagállamainkban, valamennyi tagállamban ez az a terület, ahol legelső pontként nyírbálásokat hajtanak végé a költségvetési reformok tekintetében, mert hogy úgy tűnhet, hogy ez a legkevésbé fájdalmas terület. És egy másik kiemelendő terület a szinergiákkal kapcsolatosan a következő. Mindaz, ami támogathatja az ipart, alapvető fontosságú. És a támogatás az iparnak azt jelenti, hogy pénz forrás álljon rendelkezésre, ütemezése fogalmazódjék meg a fejlesztéseknek, horizontális módon is eljárunk, és e tekintetben az Európai Bizottság és az Európai Védelmi Ügynökség támogathatja a KKV-ket, a köz, közép és kis és középvállalkozásokat, és úgy vélem, hogy ezeknek a támogatása, beleértve a középméretű vállalkozásokat is nélkülözhetetlen fontosságú. Az Európai Család családban, és most nagyon tágan, a bővített értelemben értelmezve a család fogalmát, úgy gondolom, hogy a szinergiák területén van még hova tovább lépnünk. Gondolok itt az űrkutatási ügynökségünkre, és aztán vannak egyéb olyan intézmények, szervezetek, amelyekről szó esik eh, Gáler a jelentésében például, és eh, tekint sikerült azonosítunk különböző katonai egységeket, és különböző lehetőségeket, hogy konvergáljanak a különböző intézményi fellépések, nehetősen itt azt mondanám, hogy nagyon lényeges az, hogy védelmezzük az okákkal együttműködve a különböző döntéshozatali eljárásokat az Európai Parlamenten kívül, illetve a nemzeti parlamenteknek a mozgósításával. Gondoljunk arra, hogy közösen tudjuk mozgósítani a kapacitásokat többek között az Európai légi szállítási eszköznek az igénybe vételével. Azt hiszem ez egy jó példa arra, hogy hogyan tudjuk összeegyeztetni az elvárásokat, az igényeket, és ezt kiterjeszthetjük más területekre. És végezetül igazándiból, mert hogy hosszasan beszéltem, kitérnék még arra, hogy mennyire lényeges, hogy az Európai Tanácsi ülésen a védelmi kérdésekkel úgy foglalkozzanak, hogy perspektívába helyezik ezen kérdéseket, és visszajelzéseket is feldolgoznak. Nagyon lényeges, hogy prioritást kapjon a védelem, és ismételten mondom, hatékonyan lehessen teljes mértékben felhasználni nagyon konkrét programokon keresztül ezen törekvést, és a programok ö, együtt is működhetnek egymással, nem mindegyik program zárult le még a tervezésnek a szintjén, és mint ahogy Mácsai Popavski mondotta, a következő európai csúcs ülése lehetővé teszi azt, hogy rögzítsünk dolgokat, hogy a közvélemény elvárásodnak is igényt és eleget tudjunk tenni, mint az iparban dolgozóknak, illetve a katonaságban dolgozóknak, és a ö, különböző vezétevékenységet végző kollégáknak. Köszönöm szépen Claude France ezt a nagyon teljes körű kimerítő beszámolót, gondolom, hogy sokan fognak reagálni rá, sokan kérték a szót. Először a Nemzeti Parlamenti képviselőknek adnám meg a szót. Először is Bogdan Krisnek, a lengyel szenátustól volt védelmi miniszterként. Köszönöm szépen. Az elején hadd hangsúlyozom már, hogy az Európai Parlament szerepe abban a folyamatban, mert révén megközelítjük, mond ráközelítünk a decemberi csúcs eredményére, nagyon fontos. Harmadik alkalom ez, azt hiszem, hogy találkozhatunk ebben a körben, megvitassuk a közös védelmi biztonság politika jövőről kapcsolatos kérdéseket. A formális jelentésben, amely nemrég került beterjesztésre, fontos rendelkezéseket látok ugyan, ami <clears throat> egy vélemény rendkívül fontos. <clears throat> Hadd utaljak erre arra a mondatra, amely kimondja, nincs megállapodott hosszú távú vízió a KVBP jövőjét illetően. <clears throat> Mester asszony írta ezt a jelentésében, melyet idéztem. Magam is így látom, és nem csak azt jelenti ez, hogy ez lesz a kihívás a decemberi csúcs előtt, tanácsülés előtt, hanem a jövőbeli tevékenységet is meghatározza majd ez a tanácsülés után ez a kijelentés. Ami pedig és nem csak a KVBP jelenti, vonatkozik ez, hanem a közös politika jövőjét illetően. Először is a két szakpolitika integrációra is szükség volna. Kell egy koherens Európai Uniós külpolitika, amely az védelmi érdekeket is figyelembe veszi egészében Európában és nem csak egyes fontos tagállamok védelmi igényeit veszi figyelembe, hanem az Európai Unió egészének ilyen irányú igényeit, mint egy egész entitás igényeit kell, hogy hangsúlyozza majd. Másodszorban eszközeink integrációja azt is jelenti, hogy sokkal átfogóbb módszertant és megközelítést kell alkalmaznunk. Ez azt jelenti, hogy politikai, diplomáciai, gazdasági és katonai eszközrendszerünk nagyobb politikai súlyt kell képviseljen, és átfogóbb politikát kell jelentsen. Persze történtek előrelépések e tekintetben az elmúlt években, jól több példát tudunk felhozni ezen integrációra, például az EU az Afrika szarvában vállalt, térségben vállalt szerepet mondható ilyen példának. De további lépésekre van szükség. Harmadik megjegyzésem a kapacitások fejlesztését illeti. A képességek fejlesztését. Itt is erősebben kell integrálnunk. A képességfejlesztés európai politikáját jobban kell a már meglevő intézményi struktúrákra támasztani, például a védelmi ügynökségre, vagy a vonatkozó fejlesztési tervünkre, vagy a technológiai ipari bázisunkra. Ugyanakkor az Európai Unió és a NATO közötti harmonizáció is foglalkozni kell. Ez önmagában egy külön fejezet. Mert ez a harmonizáció az EU képességé és a, a NATO között különféle szinteken valósult meg. Az ACT és az Európai Védelmi Ügynökség között, a pooling and sharing programok révén, és az olyan okos védelmi Smart Defense programok révén. Ám különösen az ügynökség és az ICT közötti együttműködés lehet itt fontos a képességek fejlesztésében. Következő megjegyzésem a válságkezelési műveleteinkre vonatkozik. Ezekre jobb, több figyelmet kellene szentelnünk erre a területre, egyrészt azért, mert itt vannak eredményeink, és ezek láthatóak, másrészt meg a negyedik generációs folyamban is vannak válságok, például a mali művelet tekintetében is. Tehát a KVBP intézményi struktúrát kell úgy felépíteni, hogy állandó katonai és ö, ö, polgári védelmi tervezési és beavatkozási eszközeink legyenek, multinacionális megoldásaink legyenek a kritikus fontosságú képességekre vonatkozóan, beszéltem már a pooling and sharingről, ezzel kapcsolatban harmadsorban pedig ki kell terjeszteni a szerepkörét a harcsoportoknak. Meg kell vizsgálnunk ennek lehetőségét, még messzebb menőebb, mint a főképviselőasszony végső jelentésében áll. Összefoglalva tehát azt mondhatom, nagy eredményeink vannak, nagy eredmények állnak mögöttünk, ám sokat ennivaló is előttünk. Mert az EU továbbra is messze van attól, hogy teljes potenciáját kiaknázza a biztonság és védelem területén, ezért a KBBP több lehetőségét kell nekiaknáznunk, több tervezési képességet, végrehajtási képességet és jobb katonai koordinációt beleértve. Az operatív központ létrehozása csak egy első lépés e tekintetben. Az operatív főparancsnokság létrehozása felé haladó úton. Remélem, hogy látjuk még majd a struktúra létrejöttjét. létrejöttjét. A KBBP-hez nem kell létrehozni új intézményeket, inkább a politikai akaratot kellene megerősíteni, új impulzust adva a folyamatnak, mint ahogy történt kilenc éve, amikor sikerre jártunk abban, hogy létrehozzunk egy nagy, egy jó európai stratégiát, és az Altea misszió elindult, az első ilyen európai misszióként. A decemberi csúcs számára tehát a KBBP fejlesztésének hosszú távú terve kell, hogy a feladat legyen. Köszönöm szépen, eh, Bogdan. Elio Vitónak adom meg a szót az olasz képviselőház részéről. Jó napot kívánok, elnök úr, Kedves kollégák, mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani eh, azért, hogy megszervezték ezt a rendkívül fontos interparlamentáris eh, találkozót. Eh, fontos, hogy minél átláthatóbbak legyenek az erőfeszítések, amelyek a védelmi és külügyi téren történnek Európában, és ebben nagyon hasznos a parlamenti egyeztetés. A Vilniuszi csúcson elhangzott, hogy az Európai Unió választás előtt áll, a nemzetek felett álló intézmények kialakításában az emberi jogok alapértékek megoltalmazásában, ezért az európai parlamenteknek bátrabb döntéseket kell felvállalniuk tisztában vagyunk vele, hogy nem lesz európai védelmi politika, hogyha nincs politikai unió. És ebben a szellemben kell dolgoznunk az európai iparnak is jobb lehetőségei lennének, hogyha az európai védelmi politika valósá válna, a szinergiát ki lehetne használni. Az Európai Tanács decemberi döntésein sok múlhat az is, hogy a pénzügyi eszközöket miként használjuk fel, illetve hogy a katonai és a civil téren a képességeket miként tudjuk megerősíteni, a szinergiák lehetővé teszik, hogy minden egyes tagállam a azt a területet gondozza, ahol a legrátermettebb. A célnak annak kell lennie nemzetközi téren, hogy megtaláljuk a szükséges erőforrásokat, és gyorsan az unió hasznára fordítsuk őket az is fontos, hogy együtt tudjuk használni az erőforrásokat, javítani kell ehhez a védelmi ügynökség helyzetét, és az ipari együttműködést mindenképpen fel kell futtatni, a hanyatlásnak véget kell vetni a védelmi iparban. Megfelelő politikai reagálásra van most szükség a korábbi Vilniuszi ülésen hallottuk, hogy a parlament ösztönözni a párbeszédet, projekteket, kezdve az állampolgárok biztonságérzetének növelésére, a módszertanon el kell most gondolkodnunk, javaslatokat kell megfogalmaznunk. Ami a módszertant illeti, minden egyes parlamentnek iránymutatásokat kell készítenie saját kormánya részére, oly módon, hogy a kormányok ezeket képviseljék az Európai Tanácsban. Fontos, hogy a közös nevezőket, legkisebb közös többszörösöket megtaláljuk. közös kommunikációs stratégián is el kell gondolkodni az állampolgárok irányában, fel kell ismerni a e, polgári e, vonatkozásait a külügyi, illetve védelmi és biztonságpolitikai e, tevékenységnek, ami Olaszországot illeti mindkét ház hónapok óta elkötelezetten dolgozik ezen a témán, és mérehatóban igyekeznek megvizsgálni a decemberi csúcs elé kerülő témákat. Az olasz katonai gépezet reformja és zajlik. Novemberben készül el egy kötelező ajánlás ezzel kapcsolatban a nemzetközi békefenntartó missziók finanszírozásáról is szól a vita. Ezek a viták jó alkalmat jelentenek arra, hogy a közvélemény figyelmét az európai témákra, és így az európai védelmi politikára irányítsuk. Olaszországnak különös felelőssége van a döntések végrehajtásakor, hiszen nem feledkezhetünk meg róla, hogy Olaszország fogja átvenni az elnökséget az EU-ban az új parlament megalakulásakor, és a többi intézmény is megújul, a bizottság, a tanács összetétele is változik úgyhogy nagyon nagy érdeklődéssel követjük ezt a mai ülést, és sok sikert kívánunk hozzá. Most pedig Gáller úrnak adom meg a szót, tessék. Köszönöm szépen. és külön köszönet azért, hogy Vilnius után most újra egyeztethetünk a nemzeti parlamenti kollégánkkal. Azt is köszönöm, hogy nagyon konkrét bevezetőket hallhattunk Árnó asszonytól különösen, és a projektek is nagyon érdekes, amelyeket megemlített. Úgy gondolom, hogy egy csomó közös szükségletünk van, de az is világos, hogy nem feltétlenül kell a közös szükségletekre külön-külön válaszokat adnia a tagállamoknak. Ezért aztán igencsak fontos, hogy a csúcs előtt összpontosítsunk ezekre a témákra, foglalkozzunk velük. Meg kell tudni állapodnunk abban, hogy lemondunk a korábbi hagyományos, kizárólag nemzeti megközelítésről. Szerintem a nemzeti parlamenti kollégáknak nyomás kellene gyakorolniuk a kormányaikra, hogy gondoskodhassunk róla, hogy az új hogy, hogy újfajta megközelítés alakul ki a védelmi minisztériumokban, a beszerzési, közbeszerzési testületeknél. Mert ez itt a lényeg, hogy európai megközelítésünk legyen. Nem engedhetjük meg most már azt, hogy nemzeti megközelítés működjön mindenben. A az ipar helyzetbehozása miatt is fontos ez, meg egyáltalán a pénzügyi lehetőségek miatt. Ugye probléma az is, hogyha máshol szereznek be eszközöket, meg az is, hogyha az ipar megrendelés nélkül marad az európai szabványosítási szabályok lökést adnak ahhoz, hogy több közbeszerzést együtt bonyolítsunk le. Hát tegyek fel egy kérdést a nemzeti parlamenti képviselőknek is. Tudják-e önök, tisztában vannak-e azzal, hogy gyakorlatilag nem mehet úgy tovább, ahogy eddig zajlottak a dolgok. A közbeszerzéssel foglalkozóknak egészen más zárással kell élniük a jövőben nem folytatható az a gyakorlat, ami eddig érvényes volt. Fel kell emelkednünk a kihívásokhoz, és reméljük, hogy ez a csúcs meghozza majd a várt eredményeket. Elnök, köszönöm szépen, most pedig a portugál kollégának, Julio Miranda Kaleának adom meg a szót, tessék. Eh, Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Hölgyeim és uraim, Szeretnék én is köszönetet mondani többek között Elmár Brock úrnak, az AFET szakbizottság elnökének a meghívásért. De szeretnék köszönetet mondani Van Rompuy úrnak is, és Martin Schulz úrnak is, akik szintén nagy érdeklődést mutatnak ezen kérdéskör iránt. Mindenek előtt a közös biztonság és védelmi politikával kapcsolatosan lényeges az, hogy konszenzusra építsük azt. Az Európai Védelmi Stratégia, ez az a talapzat, amelyre utalnunk kell, és utalnék még 2003-ra is, illetve a 2008-as felülvizsgálatára, de úgy gondolom, hogy ideje ezt ismételten felülvizsgálni, figyelembe véve a bekövetkezett eseményeket, változásokat az a nato belül. Éppen ezért arra van szükség, hogy egy igazi európai konszenzus alakuljon ki a közös védelmi és biztonság politika körül. Ez lett volna az első tételem. A második tétel a következő. A közös biztonság és védelmi politikát nagyon gyakran a pozícióknak a fragmentáltsága, a töredezettsége jellemzi. Tudjuk azt, hogy léteznek kétoldalú megállapodások a védelmi területeken, de azt is tudjuk, hogy vannak adhok fellépések is, akkor, amikor ilyen tevékenységet kell biztosítani. Hova tovább? Azt is tudjuk, hogy nemrégiben Számos problémát kellett orvosolnunk, gondolok itten Líbiára, Malira, illetve Szíriára. És szó esett már az átláthatóságról is. Volt alkalmam szíriai menekült táborban megfordulni, de Törökországban is, és azt észleltem, hogy a menekültek azt a kérdést szögezték nekünk, hogy vajon hol van, hol lelhető fel az Európai Unió fellépése. Márpedig jól tudjuk azt, hogy mi történt, mi történik Szíriában. Látjuk, hogy a Szíria iránti politikák hogyan alakulnak, és azt is, hogy a megszületett határozatok, döntések a különbözőség jegyében születtek, nem született közös álláspont Szíria kapcsán. És akkor, amikor közös biztonság és védelmi politikáról beszélünk, akkor nyilvánvalóan el kell fogadnunk azt is, hogy bizonyos fajta különbségek érvényesülnek, flexibilitások, rugalmas eltérések az álláspontok között, és el kell ismernünk a tagállamink szuverenitását, és de, de ezzel felül arra is szükség van, hogy a hangsúlyt az együttműködésre is helyezzük, mert hogy ez biztosíthatja az európai polgároknak a biztonságát. Az európai polgárok ellentétben azzal, amit gondolhatnánk, nagyon érzékenyen reagálnak arra, hogy mi is történik ezen témakörökben. Gondoljunk csak arra, hogy mi történik például Lampedusa szigetén, illetve mi történik a dél, az észak-afrikai menekültek témájában. A stratégia az látjuk, azt látjuk, hogy nem egyértelmű, nem egyértelmű és világos a biztonság és védelem tekintetében. Éppen ezért azt mondanám, hogy persze szükség van rugalmasságra és koordinációra is, de mégis ez a rugalmasság és ez az együttműködés kell, hogy a talapzata legyen a jövőbeli biztonság és védelmi politikának. Most hagyd térjek át a védelmi ipar tevékenys kell, a védelmi ipar fellépését. És ennek keretében több ágazat és szakágazat együttműködésére van szükség ezek a különböző ágazatok hatalmas mennyiségű foglalkoztatási lehetőséget biztosítanak. És e tekintetben el kell ismernünk azt is, hogy kettő Európa létezik, és nem látok semmiféle kitekintést ipari szempontból, a védelem területén. Ugyanakkor látható az Európai Uniós fellépés, akkor, amikor az Eurogroup lép fel a gazdasági és pénzügyi kérdésekben. Az erről csoport például a megszorításnak a híve, és e tekintetben viszont nagyon is látványos és látható a tevékenysége. Az a véleményem, hogy az egyéb EU-s fellépések területén is ugyanilyen átlátható tevékenységet kellene biztosítanunk. A védelem tekintetében pedig figyelembe kell venni a költségvetési szempontokat. Ez természetes, de, de ezzel együtt nem szabad tagadnunk azt sem, hogy a biztonság és a védelem kérdése szint úgy rendkívül fontos. És egy tekintetben mondanám azt, hogy kettő Európa létezik. Vannak olyan országok, amelyeknek megvan a saját védelmi ipara. Arra van szükség, hogy egyeztessen egymással a gazdasági ágazat, a pénzügyi szektor és, a, és általában véve még ugye az egyéb tevékenységek, és így a védelem ágazata. Nem szabad, hogy elszigetelten lépjünk fel, mert ha ez történik, akkor szembe megyünk a valósággal. Bárpedig a valóság azt mutatja, hogy ugye költségvetési megszorítások környezetében működünk, és ennek megvan a hatása a védelmi kiadásokra is. Kérdezem azt, hogy hova, mifelé haladunk? Egy szigetszerű működés lesz majd a védelem területén? Úgy gondolom, hogy ez nem lenne kívánatos. Ha most a fő képviselőnkre gondolok, aki egyben az Európai Bizottságnak az elnök helyettesei is, úgy gondolom, hogy egy inkluzív politikát kell, hogy kialakítson, abban segítkezzen, és az Európai Bizottság pedig figyelembe kell, hogy vegye azt, hogy elébe kell menni a dolgokat, és a kellő költségvetési forrásokat kell felállítani a védelem és biztonság területén. Elnök, köszönöm szépen, kedves kollégák! Sajnos a nagyon szigorú szabályokat is be kell tartotnom az európai parlamentben, és hát időt is kell, hogy hagyjak a kérdések feltevésén túl az elődóinknak is, ha nem hallgathatnak meg őket, az nagyon nagy kár lenne. Éppen ezért valamennyi hozzászólától azt kérném, hogy tartsák be a maximum három perces időkeretet a hozzászólásuknál. Most hallgassuk meg a francia szenátusnak a képviselőjét három percben. Tisztelt elnök úr, be fogom tartani ezt a három percet, kedves kollégák is, és ennek a három percnek a keretében öt észrevételt tennék először is az a döntés, hogy napirendre kerül a védelemnek a kérdése az állam és kormányfőknek az Európai Tanácsi Ülésén hamarosan egy egészen kiváló döntés ennek az érdeme, az érdem Van Rompuy úrnak az érdeme, úgyhogy gratulálunk és üdvözöljük ezt. Kedves kollégák, ne várjunk ezek után-utána öt évet ahhoz, hogy újra napirendre kerüljenek ezek a kérdések. Első észrevétel. Második észrevételem eddig az, hogy összeomlanak a védelmi költségvetési kiadások, figyelembe véve az általános gazdasági válságot és annak a költségvetési következményeit. Márpedig a válságot felhasználhattuk volna arra, hogy egységesen lépjünk fel tagállami szintről átlépve a közös fellépése. Sajnos nem ez következett be. Harmadik észrevételem. Az európai nemzeteknek az érdeke és érdeklődése a védelem iránt ö, nagyon sajátos, miközben a közvélemény nagyon is érdeklődik ezen kérdésekre is. Vannak olyan témák, amelyek iránt nem érdekel, érdeklődnek a tagállamok ugyanakkor, és bizonyos területeken fel is áldozzák saját hadseregüket, ö, ö, többek között ö, egyéb területeken. Márpedig a védelemnek a kérdése, a különböző fenyegetettségnek a kérdését jól észleli mind a közvélemény, mind pedig a NATO. Nincs előrelépés. Mi akadályozza meg az előrelépést? Az, hogy nem hogy, hogy létezik pontosabban egy olyan akadály, amit úgy hívunk, hogy szuverenitás. Márpedig Egyesek, egyesek inkább feláldozzák a saját védelmi kapacitásokat, de a szuverenitásokat nem. Következő észrevételem. Semmi értelme nincs annak, hogy protestáljunk, és hogy egy európai fehér könyvre hivatkozzunk, vagy egy védelmi európai bázisra és kutatásra, mind addig, tehát erre nincs értelem hivatkozni, ameddig nincs egy igazi védelmi tevékenység közösen az Európai Uniónak a szintjén. És a következő észrevételem nem létezik egy döntéshozói fórum, amely képes lenne arra, hogy az eltérő érdekek között döntést valósítson meg, alakítson ki. Ha ez nincs meg, akkor nem tudunk következő kellő módon működni. És az ötödik észrevételemhez jutok most el, hogyha azt akarjuk, hogy az európai védelmi kapacitások épüljenek ki, akkor foglalkozzuk most már azzal a kérdéssel, hogy hogyan lehet a szuverenitások sok fölé kerekedni. Kedves kollégák, az Euró- a francia szenátus egy rövid jelentést tett közre júliusban. Címe, hogyan lehet véget venni az európai védelemnek ahhoz, hogy eljussunk egy igazi európai védelemhez ugyanakkor. Tehát a jelenlegi rendszerrel hogyan lehet lemondani azért, hogy eljussunk egy igazi védelemhez. Ö, angol nyelven is közel tudom adni, nem csak franciául, kedves kollégák, látják, felkészültünk erre a felszólalásra és fellépésre. Mi azt ajánljuk, hogy jöjjön létre egy igazi Eurogroup, egy védelmi Eurogroup, egy védelmi euró csoport. Igen, ismétlem a kifejezést, jöjjön egy ilyen létre, csatlakozzanak azok, akik csatlakozni kívánnak, akik ö, csatlakozni képesek, ö, és itt most ne az egyhangúság szabálya érvényesüljön. Ugye látok azt, hogy akár az ERO tekintetében, akár a határok tekintetében, a Schengeni megállapodással voltunk képesek arra, hogy előre lépjünk az Európai Unió szintjén. A védelem területén ugyan így működhetnek a dolgok. Persze egyesek úgy vélhetik, hogy ez egy állam, de mégis, ahogy Steve Jobs mondotta, azok, akik kellően örültek, hogy, kép, hogy arra gondolnak, hogy képesek megváltoztatni a a világot, azok lesznek képesek ennek a megváltoztatására, a végrehajtására. Mi ilyenek vagyunk a védelmi kérdésekben. Elnök, köszönöm szépen, egy picit elnéző voltam, lehet, hogy rossz indulatnak fogják, vagy részehajlónak fognak véli, véli, mert hogy engedtem, hogy 3 perc, 50 másodpercet vegyen ö, igénybe a szenátus képviselője Franciaország részéről, de mégis, mint hogy ö, nem volt előtte stopperóra, ezért elfogadjuk ezt. Valóban a francia szenátus részéről ö, ugye fontos ez a dokumentum, amiről szó esett, ha mennek a cím azért kicsit, legalábbis az első része megtévesztő volt, de mégis a második része már igazi következésre adott lehetőséget. Hallgassuk meg a jelentéstevőnket, Koppá asszonyt, aki a közös védelem politikával foglalkozott, a plenáris következő ülésen kerül majd ez napi rendre, és gyakorlatilag így az Európai Parlament jelentése elébb kerül a tanácsülésnek. Köszönöm szépen. Nagyon fontos időszakban szerveztük meg ezt a vitát. Nagyon fontos, hogy találkozzunk nemzeti parlamenti képviselőkkel is, mert ott is folynak a lény lényegi viták a KVBP-vel kapcsolatban, mert a nemzeti parlamentekben. A Európai Parlamentben nagyon nagyok a várakozások, nagyon nehéz ezt mecsere, ez még itt is, mert Európa egyik legnehezebb időszakát éli át, nagyon súlyos költségvetési megszorításokkal, különösen a védelem tekintetében. Úgyhogy nagyon nagy elszántságra van szükség ahhoz, hogy tovább vigyük a közös védelem és biztonságpolitika ügyét. Fentartjuk a nagyra törő ambíciókat, még akkor is, hogyha az egyes fővárosokból érkező üzenetek nem nagyon rózsásak. Nem mindig azok konstruktívan igyekszünk együttműködni az Európai Bizottsággal és a főképviselőasszony hivatalával, meg a tanácssal. Ott optimistabbak a hangok, bár nem mindig felelnek meg a mi várakozásainknak. Az EU válaszúton áll, el kell döntsük, vajon globális szereplők akarunk-e lenni, egy biztonsági szolgáltató, leszünk el, vagy csak egy nagy gazdasági piacként működünk, és védelmi biztonság politika szinten nem vállalunk szerepeket. Szerintem itt meg vagyunk győzve arról, hogy a közös biztonság és védelem politika szükséges, az erősebb kooperáció együttműködés a nemzetek között a bizalmat mélyítve. És ez utóbbi a legnehezebb feladat talán. Néhány gondolat. Először szükségünk van egy kommunikációs stratégiára. A decemberi csúcshoz úgy is közel, közeledik, és még a konkrét fórumokon is, itt a parlamentben, meg a szakbizottságokban, a nemzeti parlamentek védelmi szakbizottságában, meg a bizottságban, nem jelenik meg ez a vita, nem látható a közvélemény előtt. Holott ez egy európai közvita, amely az állampolgárok biztonságáról szól végső soron az európai választások napirendjére is fel kéne tenni ezt. Azt is tudjuk, hogy nem lehetünk ott mindenhol. Ott szárazföldön, légben, levegőben, vízben, víz alatt, az űrben, mindenhol jelen kellene legyünk, ám stratégiai döntéseket kell hozzunk, ez nem mindig könnyű és nem mindig látható feladat. Nagyon fontos az is, és örömmel láttuk a főképviselő jelentésében, hogy a határok védelme és a tengerhajózás biztonsága kapott hangsúlyt, ez kulcsfontosságú valóban. Ebben a pillanatban különösen, és úgy gondolom, hogy a következő témák lesznek ezek a decemberi csúcs után, és foglalkozni kell ezekkel szívós módon, módon még hozzá. És a Lisszaboni szerződés potenciált ki kell aknázni. Nem tettük ezt. Ezt újra és újra elmondjuk. Még nem tettük ezt meg. Aki előre akar menni, az mehessen előre a többiek meg tudják blokkolni azok, azt a potenciált, amelyet a, az előre haladni szándékozók amelyek bírnak. Tehát a végrehajtási kapacitás, a startup alap, és a többi eszköz, aki akarja, használhassa. Aztán a harcsoportok ügye. Nagyon sok vita folyik e körül, többféle alternatív opció körvonalazódik. A lényeg az, hogy működjön ez az eszköz. Tegyük rugalmassá, gyors válaszadó képességét kell lássuk el. Ám meg kell vitassuk, és nyílt vitát kell folytatnunk a harcsoportok témájában. És végül persze a NATO 28 tagállamból 22 tagja a NATO-nak, úgyhogy itt nincs érdekütközés, működjünk együtt, találjunk közös megoldásokat. Összefoglalásként tehát annyit mondok. A decemberi csúcs nem lehet az út vége inkább az út kezdete, egy folyamat kezdete, ahol mindannyiunk, az Európai Parlament és a tagállami parlamentek is elkötelezetten, szorosan együttműködve haladnak tovább. Köszönöm. Köszönöm. Nehezen tudjuk az időkereteket tartani. Egyre szigorúbbnak kell majd lennem. Lacroix úr, a belga képviselőház részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, a belga parlament nevében szeretnék először is köszönetet mondani természetesen, hogy meghívtak bennünket, és egy határozatot is el fogunk fogadni a belga parlamentben, a belga hadsereg szerepét illetően az Európai Unióban. Én bízom benne, hogy a többi nemzeti parlament is elvégzi ezt a munkát. A francia szenátus remek munkát végzett. Szeretnék néhány kérdést feltenni rövid és hosszú távú témákban. A légi utántöltésről François asszony már beszélt, illetve a robotrepülőgépekről is ugye hat, az F-35-ös vadászgépek 6 milliárd eurós költsége igen drága minden évben. Ugye stratégiai döntés a beszerzés kérdése nagyon fontos, hogy most a hogyha az önök ajánlásai ellenére CF35-ösöket vásárolunk, akkor a költségeket hogyan fogjuk eh, állni, illetve hogy továbbra is használhatóak legyenek hosszú távon is a repülőgépek. Eh, mi a helyzet az európai eh, katonai repülőgépgyártással? Sokáig volt róla szó. Mikor lesz végre európai vadászgép? Eh, megvan a technológia, újra sikertörténet lehetne ez Európának, akár csak az Airbus volt. A kollégák eh, is beszéltek eh, róla, én, mint baloldali parlamenti képviselő szeretném hangsúlyozni, Eh, hogy mennyire eh, fontos az európai eh, intervenciók humanitárius aspektusa. Ez nem szerepel az anyagokban, de ez az európai sajátossága a katonai együttműködésünknek. Ugye konfliktus utáni újraépítés például, és nem látom, pedig fontosnak tartanám, hogy egy ilyen projekt létrejöjjön. Milyen jó lenne, hogyha tengeri kórház hajóflottát hozhatna létre az Európai Unió, és a konfliktusos országok partjainál ezek bevethetők lennének Líbiára, Szíriára gondolok, és arra, hogy az emberek, az európai állampolgárok számára mennyire vonzó lehetne az, hogy a biztonságot erősítő, ugyanakkor humanitárius kezdeményezést tennénk. Betartottam az időkereteket remélhetőleg. Elnök, igen, köszönöm szépen, kiválóan, fegyelmezetten beszélt. Ami a kórházhajókat illeti, akár csak hasonló kapacitásokat, úgy gondolom, hogy az Európai Bizottság kommunikációjában szerepel ilyesmi, vagyis, hogy az az elképzelés, hogy európai szintű közös kapacitásokat hozzunk létre, és úgy emlékszem, hogy a kórházhajók is szerepelnek ott konkrétan. Bozsinovi Sefcovics úr Horvátország eh, részéről, eh, és hát nagyon jól ismeri ezt a területet még a horvát csatlakozás előttről. Tessék! Köszönöm. Nagyra értékelem az erőfeszítéseket, és annak időpontját nagyon aktuális. Tudnék ez a téma, és hangsúlyozni szeretném ezt. Hogy mennyire nagy stratégiai jelent jelentősége van egy témának, nem csak az európai védelem jövője szempontjából, az Európai Unió, jöv, Unió jövője szempontjából is. Az is rendkívül fontos, hogy ez a vita széles körben formálódik, és be kell vonnunk a közvéleményt és minden tagállam politikai ö, szféráját. Nem csak az Európai Parlament kell tehát szerepet vállaljon. Fel kell magunknak azt a kérdést, és ez hazámban is érvényes, mindez a, ezen kérdések sorra, hiszen több éve NATO tagok vagyunk, és európai országként nagyon jól érzékeljük, hogy saját ügyünk a közös védelmi politika. Kettős kihívással kell szembenéznünk. Egyrészt van egyfajta elégedetlenség a műszaki, technológiai felszereltséget illetően a haderőnknek, másik oldalon viszonylag kevesebb vannak azok csak, akik nagy katonai közbeszerzéseket támogatnának a mostani időszakban, holott erre szükség van. Nagyon sok oka van ennek. Hazámban az Európai Uniós tagság több oknál fogva nagyon hasznos. És ahhoz, hogy jó működő tagállam lehessen hazám, és más tagállamok is, mindenkitől azt kell várjuk, hogy több európai normát bevezessen és végrehajtson. Ezek persze állami szinten költségeket is okoznak. A magasabb kiadások az egyik oldalon azt jelentik, hogy más kiadásokról le kell mondani. Általában az első áldozata az ilyen megszorításoknak a védelem politika. Szerintem világos bizonyíték van arra, hogy összekapcsolható az európai politikák végrehajtása a finanszírozással. És e- ellentmondások merülhetnek fel, még akkor is, ha az Európai Unió szinten körvonalazódik az, hogy mi a, a prioritás a közös védelmi politika ügyében, a közös védelmi ipar területén, a közös biztonsági érdekeik mentén. Tehát nem csak politikai okok sorolhatók fel, hanem a pénzügyi oldalt vizsgálva is látható, hogy egyre nehezebb lesz fenntartani a politikát különválasztva a többi Európai Unió szakpolitikától. Tehát meg vagyok győződve arról, hogy a védelem területén az integráció már nem lehetőség, hanem bizony elkerülhetetlen szükségszerűség. És még egy kiegészítés. Azt is látnunk kell, hogy a kevesebb kiadás nem csak a válság miatt tapasztalható, érzékelhető, hanem, hanem látnunk kell, hogy azért kell kevesebbet kiadnunk katonai költségekre, mert nem fenyegeti semmi tagállamainkat, és ez azért tudható be, mert van védelmi politikánk. Kovács. Köszönjük szépen, Kovács úr Magyarország nevében. Uh, thank you very much, uh, Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Mindenek előtt szeretnék gratulálni a vendéglátóknak, a külügyi szakbizottságnak és a védelmi albizottságnak az Európai Parlament részéről. Köszönjük, hogy meghívták a nemzeti parlamenteket, bár csak az összes nemzeti parlament képviselve lenne itt, hiszen rendkívül életbevágó kérdésről van szó, és nagyon fontos az időzítés is most az évvégi csúcs előtt. Úgy gondolom, hogy az itt képviselt kollégák többsége tisztában vannak vele, van vele, hogy egy sor témában eltér a jelenlegi magyar kormány és magyar ellenzék véleménye, de biztosíthatom önöket, hogy ami Magyarország hosszú távú jövőjét illeti a kormány és a demokratikus ellenzék egyetért, hogy az európai, illetve az euróatlanti integráció, a NATO közösség és az Európai Unió közössége jelentik a jövőt számunkra. Úgy gondolom, annak érdekében, hogy rövid legyek, hadd vázoljam fel röviden, hogy milyen iránymutatásokat követünk mi. Úgy ítéljük meg, hogy a NATO jelenti a biztonsági garanciát a Magyarország számára. Ugyanakkor Európa a nem NATO tagállamaival további biztonsági garanciát jelent. Na most ami a NATO, illetve az Európai Unió globális szerepét illeti, az Európai Unió szerepe ugye egyre intenzívebb, mi azt pártoljuk, hogy tisztességes és hatékony felelősség megosztás érvényesüljön a két szervezet között, a sajátosságaik figyelembevételével, hiszen a NATO kell, hogy rendelkezzen mindazokkal a katonai eszközökkel, amelyek lehetővé teszik a hatékony válságkezelést, ideértve a katonai konfliktusokat is, ugyanakkor az EU-nak kell a nem katonai jellegű fellépésekkel foglalkoznia, így a konfliktus utáni rehabilitációval és nyilván a katonai kiadásoknál sokkal bonyolultabb erőfeszítés ez utóbbi. A közös külpolitika, a közös védelem politika, a fontos pillére lehet a szomszédság politika szomszédainkkal való kapcsolattartás, így a földközi tenger térségében, illetve a keleti térségben való szomszédsági politika alakítása, hiszen a szomszédaink biztonsága a kontinens biztonságát alapvetően befolyásolja. A közelmúltban az arab tavasz nagyon egyértelműen jelezte ezt, figyelembe kell vennünk hogy a keleti partnerség is egy nagyon fontos régióra terjed ki. A jogállamiság, a gazdasági és szociális fejlődés nagyon fontos, szerves részét képezik a biztonságunknak. Úgy gondolom, hogy ez az a tanulság, amit le kell vonni az arab tavaszból. Végül az az nem, hogy szeretném felkérni az Európai Parlamentet, hogy gyakoroljon nyomást a decemberi csúcsra, és felhívja azt ezek a nemzeti parlamentekhez is, hogy ők is gyakoroljanak nyomást a nemzeti kormányokra, hogy mélyrehatóbb integráció érvényesüljön a biztonság és védelmi területeken. Köszönöm. Most Anna Gomesnek adom meg a szót az Európai Parlament részéről, tessék. Uh, a válság összefüggésében és a, a megszorított költségvetések idején beszélni az európai védelemről, az is jelenti, hogy a, a műszaki alapokat, az ipari bázist kell megvitassuk. Remélem, azt szeretném, az európai tagállamok úgy döntenének, hogy elutasítsák, elutasítják a, a védelmi közbeszerzésekben való offset gyakorlatát, mert ez a korrupció ö, melegágya, lehet ez a gyakorlat. Csak így lehet együttesen fellépni, európai módon, nemzeti módon és racionális módon. Szerintem ezt a célt ugye nem fogjuk elérni, de minimálisan azt várom, hogy a közöközi tanács ülésén a KBBP missziók finanszírozásának kérdését felülvizsgálják, megbénítja a, a, az erők utánpótlását, és megköti azokat, akik hozzá tudnának járulni pénzügyileg ezen missziókhoz. Maliban, épp, Maliban a sikerek éppen ezt igazolták. Ugyanakkor a KVBP tengerhajózási dimenzióját kell kiemelni, és en tartalommal kell feltölteni. Látjuk a gínai öbölben a kalózkodás elterjedését és kapcsolatát a terrorista hálózatokkal. A földszerű tengerben is látjuk, hogy szükség van megfelelő partvédelemre, a tagállamok között artikulált, koordinált módon, és a bővít a, a panamai csatorna kibővítése 2015-ben nagyon sok gazdasági lehetőséget is nyújt, ám nagyon sok kockázatot is jelent. Tehát kell egy tengerhajózási vetülete erősíteni a kvbp BP-nek, és meg kell a határokat. Ugyanakkor Líbia ügye legalább annyira európai biztonságügy, mint Líbia biztonságának ügye. A jelenlegi misszió nem tud sikerrel zárulni, hogyha nem építik az Európai Unió azokat a struktúrákat a hadsereg és a rendőrség számára, amelyek nem állnak fenn Líbiában. Nem lehet leszerelni a milíciákat, anélkül, hogy ekközben ne építenék fel a védelmi ágazat reformját Líbiában. A védelmi tanácsadók sok esetben a saját tagállamaik ö, fegyvereladásait igyekeznek elősegíteni, ez pedig alássa az európai biztonságügyet, nagyon fontos, súlyos kérdés ez Szíriával kapcsolatban politikai megoldást kell találnunk. Sok külföldi állam a háború meghosszabbításának politikáját követi, ezt is látnunk kell, és humanitáros alapon tett lépéseink mellett a jogállamiság és a nemzetközi szerződések alapján kell eljárjunk. Valamint a, a, a, a drónrepülők és a cyberbiztonság tekintetében el kell határodnunk azoktól a szövetségeseinktől, akik nem veszik figyelembe a jogállamiság és az alapvető emberi jogok érvényét. Köszönöm szépen, piszkurat hallgassuk meg Portugália részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy sor kérdést szeretnék feltenni a magam részéről, az európai tanácsi csúcs előtt, amely decemberben ül össze. Jó lehet olyan napirendi pontokra utalnék, amelyek konkrétan nem szerepelnek a menüben, de mégis nélkülözhetetlen, hogy foglalkozzunk velük. Az Unió finanszírozott egy sor informatikai és távközlési rendszert, amelyek nélkülözhetetlen védelmi szempontból ahhoz, hogy biztosítsuk a különböző stratégiai egyensúlyokat és a szuverenitásunkat, az európai polgárok jogainak a védelmét biztosítsuk ezek révén is. Szóval bizonyos értelemben ugye most egy sok kiszivárogtatás látott napi lát, került napi megvilágításban került elénk, tudjuk azt, hogy a kiberbiztonság tekintetében milyen hiányosságok vannak, a kérdése pedig az, hogy az Európai Unió gondolkodik-e azon, hogy felállítson egy közös stratégiát, amelynek a révén a szuverenitásunkat, a közös szuverenitásunkat is védelmezni tudjuk. Az Unió előirányozta-e azt, hogy létrehoz kiberbiztonsági központokat? a különböző megfigyelési ügyek rendkívüli módon aggasztóak, azt mutatják, hogy mennyire támadhatóak a különböző informatikai adatbázisaink. A különböző technológiai és katonai információinkat kellő módon kell védelmeznünk. a különböző kém tevékenységekre gondolok e tekintetben az Egyesült Államok részéről, de más országok részéről is, amelyek hasonlóan lépnek fel, mint az Egyesült Államok. Mindez olyan helyzetekhez vezetett tehát el, amely még aggasztóbb, mint amilyet korábban éltünk meg. Elnök, most Landsbergis urat hallgassuk meg az Európai Parlament részéről. Köszönöm, elnök úr. Nagyon sok fontos. Nagyon sok fontos téma vetődött fel itt az európai védelem és biztonság vonatkozásában ezek közül. Egy megütötte a fülemet. A NATO-val következetes együttműködésre van szükség, és adott esetben a coalition of the willing, vagyis akik szándékoznak, azok működhessenek együtt, szűkebb körben is. A békefenntartás az agresszió megelőzése érdekében korábban partikuláris érdekek miatt az ENSZ biztonsági tanácsában mindig megvétózták a kezdeményezéseket tehát mindig megakadályozták a kezdeményezéseket a vétó köszönhetően az oroszok és a kínaiak a biztonsági területen. A egyre nagyobb a nyomás, az oroszok nem akarnak semmiből kimaradni. Pedig Oroszország és Kína nem EU tagállamok. A Coalition of the Willing továbbra is adott esetben vetődik fel a dokumentumokban. hogyha Oroszország nem tekint valamit illegálisnak, akkor is megvétózhatják. Köszönöm szépen a hozzászólást. Úgy látom, hogy viszonylag kevés kérdés érkezett az előadókhoz. Nörekra úr mindenképpen tett fel ilyet. Missziori úrnak adnám meg a Misszioli úrnak az Európai Biztonsági Tanulmányok Intézete igazgatójának, aki talán összegezhetné, hogy mit várhatunk ettől a csúcs találkozótól, mi lenne a kívánatos. Aztán Claude Fassarnónak, illetve Popovski úrnak, asszonynak, illetve Popovski úrnak adom meg majd a szót. Misszioli úr. Köszönöm, elnök úr. Úgy gondolom, hogy nem kell itt az ülés végén egy újabb előadást tartanom, hanem inkább meg kellene próbálnom összegeznem a ma elhangzott vitát illetve összegezhetném, hogy mit hallottam más üléseken a múltban, itt ebben a házban, illetve egyes nemzeti parlamentekben, amelyek meghívtak, hogy tartsak kisebb előadásokat náluk. Most angolul folytatom. Correctly been said that... Helyesen hangzott el, hogy van Rampoly elnök döntése arról, hogy decemberben napirendet tűzik a védelem témáját, az egy kockázatos húzás volt, és a mostani vita fényében is, a mai meg a korábbi viták fényében is láthatóvá vált, hogy ez a húzás, ez a kockázatos húzás bejött. Mert az európai szakpolitika kérdését néhány hónap ezelőtt megvizsgáltuk, és megnézzük, hogy pár hónap ezelőtt mit mondtak, publikáltak, nyilatkoztak mostanáig, hát látható, hogy nagy változás állt be a KVBP alakulásában. Egyre erősebb a konvergencia és a konszenzus. Egy sok sor sűrűségi kérdés, sürgőségi kérdésben, amelyeket az Európai Parlament és nemzeti parlamentek is kiemeltek, meg a szakértők közössége, amelynek része voltak éppen az ügynökség, az intézet. Konszenzus és konvergencia érzékelhető az általános helyzet értékelésében, az Európai Unió és Európa kihívásai összekapcsolva a csökkenő belső források jelenségével, beleértve a, a pénzügyi forrásokat is, de általában a politikai forrásokat is, és az integráció erősségét illetően is. Tehát ha megvizsgáljuk az intézmények és a független think tankek és kutatási központok véleményét, meglehetősen realista értékelés olvasható arról, hogy mit lehet elérni decemberben, meg majd talán azt követően. Nagyon realista értékelés van arról, hogy áll, milyen most a helyzet, milyen források állnak rendelkezésre, milyen mértékű a konszenzus a közösségben, és erre az alapra lehet építeni. Nem, rajt, nem az én feladatom, hogy megmondjam, mi lesz a tanács végső döntése decemberben, ám az eddig látható folyamatok hozzájárultak ahhoz, hogy potenciálisan pozitív legyen ez az eredmény. Tudnék, az eddigi folyamat is már része annak az eredménynek, amelyet várunk. És ezt vezetőink is jelezték. Még egy kérdést szeretnék felvetni a vita összefüggésében. A konszenzus és konvergencia tekintetében, bár vannak abban, abban apró különbségek, hogy mennyire integráljon, koordináljon az Európai Unió a védelem tekintetében, azért abban érezhető egy konszenzus, hogy mi legyen ennek a tárgya. Ami a hiányzó láncszem az állampolgárok részvétele ebben a közvitában. Nem értek azzal egyet, azzal a vélemény, hogy az állampolgárok szenvedélyesen részt vettek volna ebben a vitában. Persze a médiumok sem nagyon segítették az állampolgárok részvételét, de ha megnézzük a, a, a közvéleménykutatások eredményét, nem csak az elmúlt hónapokban, hanem az elmúlt években, és az intézményem kifogadni egy anyagot erről, megdöbbentő látni azt, hogy egyrészt a bizonytalansági témák listájában, amit az állampolgárok érzékelnek, és amiről számot adnak, összevetve azokat, amelyeket katonai eszközökkel lehet kezelni, az utolsó sorra helyre sorolnak. Tehát a bizonytalansági tényezők között a katonai eszközökkel kezelhetőek az utolsó sor. A... Tehát a, ugyanakkor a bizonytalanság erre növekszik. Ez egy általános érzület az állampolgárok körében. Másodszorban az elmúlt években konzisztensen igen válaszoltak az állampolgárok arra, hogy vajon akarnak-e több közös európai fellépést a nemzetközi szintéren, nagyobb aktivitást az Európai Unió részéről a válságok megoldásában, humanitárius politikai biztonsági válságok megoldásában, Európa környezetében, meg világszerte, ám mindig nemet mondanak arra, ha azt kérdezik tőlük, hogy növelnék-e a forrásokat erre vonatkozóan. Hát ez a hiányzó láncem, és ez, itt, itt rejlik a, a probléma gyökere. Az, az sem igaz persze, hogy az állampolgárokat egyáltalán nem érdekli, mi történik a világban, ám ha válságok adódnak, például Szíria nagyon jó példa volt erre, nagyon érzelmi reakciókat is mozgósított, és erre akarnak politikai válaszokat az állampolgárok. Tehát végül is néhány parlament úgy döntött, hogy nem, a katonai intervenció ellen döntött, valószínűleg leképezve az állampolgárok véleményét. Van egyfajta katonai beavatkozási fáradtság az európai közvélemény körében az elmúlt 10-12 nem sokat segített abban, hogy bemutassuk, ugye felrámutatott arra, hogy a katonai beavatkozás magában nem old meg problémákat, és itt lehet további munkát végezni talán, a jogalkotók részéről, a, a kutatóközpontok, tudományos központok részéről, a politikusok részéről, hogy világosabbá tegyük az állampolgárok számára, miről is van szó. És meggyőzzük őket arról, hogy hasznos mindaz, amiről most vitatkoztunk, hogy abban, hogy növeljük az ő biztonságukat, gazdasági szempontból is lehet ezeket az eseteket alátámasztani, globális példák révén is, hogyha a, a világon, amiben élünk, javítható, és ez a világ egyre inkább az instabilitás, a bizonytalanság által jellemezhető, és ez szükség van e szakpolitikára. Ezt jobban kéne tálalnunk nekünk is, és ezt egy folyamat bágyazva kell tennünk. Az Európai Unió nagyon sokszor ebben jól szerepel, összevetve más nemzetközi szervezetekkel, hogy elindítson olyan folyamatokat, ahol a szakpolitikai döntéseket hoznak, monitoring révén közelem figyelemmel kíséri és végre is hajtják. És aztán az utolsó eleme annak a kezdeményezésnek, amelyre szükség lesz a következő hetekben a decemberi csúcsig, és azt követően, és a világosát tegyük, hogy az európai védelem, miért fontos az állampolgárok számára, és hogy beindítsuk azt a folyamatot, amely aztán kontinuitást, észszerűséget és konszenzust hoz. Nagyon konkrét viták folytak erről, az egyes intézmények és ügynökségbe is mutatták ezeket már, van egy szélesebb körű közvita is, amely eh, ez, ennek tápot ad, és az európai védelem szempontjából, az Európai Uniós integrációs folyamat gyümölcsöző, jellegének szempontjából fontos a vidámpolitika, ezt kell láthatnunk. Köszönöm szépen ezt a szintetikus megközelítést. Claude Foncé a szót, talán ha válaszolna a konkrét felvetett kérdésekre, és egy általános konklúziót is, ha megfogalmaznám. Köszönöm szépen, Árdó! Mindenek előtt szeretném jelezni, hogy nagyon fontos témákról hallottunk önök részéről, és valóban számos olyan téma merült fel, amelyet mindenképpen a az állam és kormányfőknek meg kellene vizsgálniuk, és Kathy Ashtonnak a jelentése is ezekre ö, kitér, ezekre az ekopártra többek között. Máskülönben ö, a ö, kórházként működő hajók kérdésköre valóban egy olyan téma lehet, amelyet érdemes megvizsgálni több szempontból is, akkor, amikor ö, a védelmi kérdésekkel foglalkozunk, a az Európai Védelmi Ügynökségnél a tengerügyi kérdések kérdését vizsgálva gondoltunk erre is, és aztán gondoltunk más szempontokra is, és készek vagyunk arra, hogy rákapcsolódjunk erre a tengeri biztonsági kérdésekre, a tengeri haderőknek a működtetésére, azért, hogy általánosabb keretekben is megvizsgáljuk a tengerügyi biztonsági kérdéseket. Gáler úrnak a kérdésére is reagálok, a certifikáció, a tanúsítás, és a standardizáció valóban rendkívül fontos, ezt jól mutatja egy számos sora a felmerülő kérdéseknek, és azon politikai szempontok is, amelyekkel nyilvánvalóan foglalkoznak majd az állam és kormányfők. Nyilvánvalóan mi ügynökségként készek vagyunk majd fellépni annak a megbizatás alapján, amelyet ezen témákban kapunk. Akkor szó esett a kiberbiztonságról. Ismételtem, elmondom, hogy az ügynökségünk valóban fontosnak tartja, hogy hozzájáruljunk egy általános globális megközelítéshez az unió fellépésén belül. Friss úrra reagálva az ő felvetésére, valóban lényeges dolog az nagyon, hogy együttműködjünk a a NATO-val, és természetesen az ACT-vel kapcsolatosan is ezt tudom mondani a pooling and sharing témában, a smart defense témában, és beleértve még azon területeket is, persze nem ez a felosztás szerepelt egy másik hozzászólásban, tehát nem arról van szó, hogy a NATO kapja meg a katonai fellépést, és az, a jogállamiságnak a kérdése maradjon az uniónak a hatáskörébe, szóval tudjuk azt, hogy a az ügynökségünk az RPA-sal is foglalkozik, akkor a repülés közbeni üzemanyag feltöltés kérdésével is, amit ugye az utóbbi az rpa az nem a drónokkal azonos, de mégis a franciák ezt a szót használják rá. Szóval lényeges, hogy itt együttműködjünk, és egy tekintetben hasznos lehet az kifejezetten fontos lesz az, hogy az európai szinergiák érvényesüljenek. Természetesen itt olyan képességekről van szó, amelyeknek a fel, fejlesztéséhez a KBVP-nek az eszközeit használjuk fel, de a tagállamok is hozzá járulnak a folyamathoz, ők döntenek arról, hogy hogyan, milyen keretben lépjenek fel a NATO keretében, vagy pedig az uniós keretben, vagy mindkettőben, ami pedig az egyéb kérdéseket illeti. Ugye három repülőgéppel rendelkezünk, plusz még az amerikai repülőgépet is ugye így figyelembe kell venni, és egyfajta verseny alakult ki a, a Gripen, az Örüljófáton és a harmadik típus esetében, és aztán világos az, hogy döntenünk kell, hogy most az F-16, vagy a, aztán majd a, az F-35 jön szóba. Ez tény, hogy az ügynökségünk egy tanulmány tanulmányt készítetett a jövőbeli repülési módozatokról, és ennek keretében foglalkoztunk ezen kérdésekkel, és hát majd a döntés politikailag születik meg a tagállamok részéről. Ha most a személyes mert megengedik, hogy ismertesebb elmondanám azt, hogy a drónokkal kapcsolatosan nagyon sokféle megközelítés létezik, és Tény az, hogy vannak olyan eszközöket, amelyeket beszerzünk, aztán vannak olyanok, ö, amelyek a területén közössé teszünk dolgokat a realizmusnak az alapján, és aztán vannak olyan területek, amelyeken próbálunk európai programokat a jövőre szólóan kialakítani, illetve a jövőben kialakítani majd. Ami pedig a, az Euró csoportot illeti ö, Lepicsa úr vetette ezt fel, illetve a struktúráknak az együttműködésével kapcsolatosan több észrevételem lenne. Egyesek számára már ismerősek ezek az észrevételeim. A jó hír az, hogy a kisállamoknak is megvan a szerepe ebben a témakörben, és a középméretűeknek is. Ugye nagyon sok témában Finnország vezeti a témát, például a tengerbiztonság tekintetében, vagy Észtország a kibervédelemmel kapcsolatosan, de szeretném még más témáknak Európának a vezető országait, Írországot vagy Ausztriát is. Aztán vannak a középországok, például Hollandia a repülés közbeni üzemanyag feltöltéssel kapcsolatosan nagyon fontos szerepet tölt ki. És azt hiszem, hogy nagyon lényeges lehet az, hogy magukkal vonzák a nagyobb országokat. E tekintetben még van mozgástér, de tényleg a cél, hogy itten, itt legyenek egyfajta lendületet adó országok, így a nagy országok is, az enablinget említeni, itt, tehát magukkal lendítsék a, a többi országot, és ezáltal a kisebb csoportok bővéjenek, és a legitimitás pedig megvan azon szerepek révén, amelyek lehetővé teszik azt, hogy a kapacitásoknak az alapján fellépjenek az országok, legyen azok kisebbek vagy nagyobbakat a különböző témákban. Az Egyesült Államok is ugyanilyen szellemben lép fel a nato belül, és azt mondják, hogy ö, ugye a az európai országok is vállalják magukra a megfelelő terheket, és lépjenek fel aktívan. Az ipari területtel kapcsolatosan hallottam az észrevételeket a kettő Európával kapcsolatosan, és valóban vannak azok az érvek, amelyek arról szólnak, hogy vannak a nagyiparok, a nagyországok, és vannak azok az országok, ahol kevés a KKV, és kicsi a hadipari fejlesztés, de olyan ország nem létezik, amelyik nem rendelkezne ipari kapacitásokkal, figyelembe véve azt is, hogy kettős felhasználású termékekről van szó, szó nagyon sok esetben. Meg kell találni a módozatot arra, hogy a KKV-knak szerepe legyen, az új megjelenő szereplőknek is megtaláltassék a kellő helye, akár az utánpótlásban, az ellátásban, a alkatrészek számít, szállításában. Tehát vannak a régebbi szereplők, a kevésbé régebbi szereplők, nyilván ezek más nyelvezetet használnak, de mégis meg kell, hogy találják a helyüket, úgy, mint a KKV-k, a saját ipari környezetükben, a fejlesztések tekintetében, a foglalkoztatás tekintetében, azért, hogy szolgálják az európai védelmi biztonsági tevékenységet. Elnök, köszönöm szépen, Claude Fasz. Most pedig hallgassuk meg Mácsai Popaszkit, hogy az árószót mondja. Köszönöm szépen. Ez a vita megint nagyon világosan megmutatta, hogy az európai védelemről és biztonságról szóló vitát egy szélesebb körű európai irányításról szóló vita összefüggéseiben kell vizsgálni. Ez a vita egyébként a pénzügyi és gazdaságpolitika alakítása vonatkozásában zajlik is. Ezért nagyon fontos, hogy az állam és kormányfők minden korábbinál jobban, közelebbről részt vegyenek a védelmi vitában is. A főképviselő jelentését elolvasva látni fogják, hogy nem új struktúrák létrehozását javasolja, illetve új hatáskörök kialakítását. Ez szándékos döntés volt

semmifajta hatáskört nem szeretnénk elragadni az Európai Unió számára. Inkább a konvergenciát szeretnénk előmozdítani, talán ez a helyes kifejezés. Több együttműködő gondolkodásra és fellépésre van szükség Európában. A képességfejlesztés és a nemzeti védelmi tervezés terén egyaránt Gáler úr említette ez, utolsó, ez utóbbit, és konkrétan utal rá Keti Eston jelentése is. Nem szeretnénk új európai testületet létrehozni, ami a védelmi tervezést végzi. Maradjon ez nemzeti hatáskör, a NATO fogja össze, de legyen folyamatos az európai egyeztetés a döntések előkészítésében. Nagyon egyetértek Klich úrral, hogy a KBVP Európa külpolitikájának, külkapcsolatainak szerves részét képezi, gyakran komprehenszív vagy átfogó megközelítésnek nevezzük ezt. Persze a fejlesztési politika, a diplomáciai kapcsolatok szorosan kötődnek a katonai fellépéshez. a közös fenyegetés percepció terén még van tennivalónk. Próbáltam már elébe menni a kérdésnek, és megválaszolni, hogy mire is van szükségünk. Nos, egyfajta reflexiónak kell lezajlania Európa világban betöltött szerepét illetően, ugyanakkor nem mehetünk elébe a megközelítés eredményeinek Nyilvánvaló, hogy új veszélyek is vannak, akut fenyegetés, és ezt érzékeli az európai közvélemény is. A tengeri biztonság szomorú szimbóluma Lampedusa volt, vagy az internetes biztonság, az internetes támadások esélye is érzékelhető mindenki számára. Fontos lehetőségek ezek arra, hogy bemutassuk, hogy eladjuk az európai védelem projektjét a széleskörű közvéleménynek Elnök úr, még a KBVP képességek humanitárius felhasználásáról is szólnék. Minden nyugvó eh, rendelkezésre álló katonai eh, képességet, eszközt eh, felhasználhatunk természetesen humanitárius célra is, ahogy például az Atalanta művelethez is felhasználtuk, vagy Szomáliában élelmiszereket juttatunk el a rászorulóknak, tehát zajlanak ilyen tevékenységek ma is. A KBVP tevékenységek finanszírozása, Gomes asszony kérdezett rá, ennek a vitának egy része már lezajlott, nincs konszenzus a tagállamok között abból a szempontból, hogy egy induló alapot hozzunk létre, másfelől az Aténa mechanizmus 2015-ben felülvizsgáljuk, tehát új lehetőségünk lesz arra, hogy a katonai műveletek finanszírozását áttekintsük Ugyanakkor a KBVP műveletek konkrétan szerepelnek eddig. A főképviselő jelentése azt is javasolja, hogy a negyedik generációs KBVP finanszírozása mi a helyzet. ismerik a helyzetet Líbiában, az Afrika szarvánál indított misszió vonatkozásában internetes biztonság már rendelkezik az EU egy kiberbiztonsági stratégiával, a tanácsi uniósban hagyta ezt jóvá a stratégiát az Európai Bizottság jogalkotási javaslatával párhuzamosan indítottuk, ugye a hálózati biztonság irányelvével. A Lisszaboni szerződés lehetőségeire Kopa asszony kérdezett rá, tagállamokkal már felvetettük ezt a kérdést, de kicsi az étvágyuk a tagállamoknak arra, hogy a struktúrált együttműködés folytatódjon. 11-ben, 12-ben is beszéltünk erről, vissza kell rá térni, de hát fel kell azt is ismernünk, hogy továbbra sincs konszenzus, pedig egyhangú a döntéshozatal. Egyetértek, a kommunikáció sokat jelent, viszont mivel a nemzeti szuverenitáshoz ennyire szorosan kötődik ez a terület, és önök közül sokan beszéltek a nemzeti szuverenitásról. A kommunikáció minnyájunk számára kihívást jelent nem csak a főképviselő, az Európai Bizottság, az ügynökség számára, hanem a e, nemzeti e, vezetők, e, nemzeti parlamentek is fel kell, hogy ismerjék, hogy a közös védelem, a közös biztonság igenis fontos. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm szépen, úgy gondolom, hogy a hozzászólások nagyon tömörek, sűrűek voltak, hasznosak, érdekesek. Most már csak meg szeretném köszönni, hogy eljöttek erre a találkozóra. Természetesen nagyon nagy figyelemmel követjük majd a tanács előtti és a tanács alatti fontos fejleményeket és a görög elnökség alatt április elején újra találkozunk az interparlamentáris ülésünkön, és ott biztos, hogy lesz majd alkalom arra, hogy ennek a tanácsnak az eredményeit kommentáljuk, biztos vagyok benne, hogy lesznek eredmények, hogy ez nyilvánvalóan egy hosszú folyamat első szakaszát jelenti majd, és nyomon kell követnünk, el kell kísérnünk ezt a folyamatot, nem elég a bejelentéseket megtenni, ahogy a nemzeti parlamenti képviselők is mondták, fontos, hogy ne az legyen a konklúzió, hogy öt év múlva újra visszatérünk a témára. Rendszeresen foglalkozni kell vele, és nem szabad a lendületet elveszteni a különböző válságok miatt. Köszönöm szépen minden meghívottunknak, Árnó asszony, Popovszki úrnak, és Missziroli úrnak. Köszönöm, hogy eljöttek, és a résztvevőket egy büfé fogadás várja itt a kiáratnál. Köszönjük a részvételt!